a 105-ös házszabálycikk 6-os cikke alapján az elnökök értekezlete, az bizottsági elnökök értekezlete következőről támogatott. Az ECON javaslat, jav, javaslatát senki nem ellenezte, a javaslat arról szólt, hogy ne, ellene, ne hozzunk fel ellen véleményt a határozat ellen, hogyha 24 óra alatt legalább 40 ember nem emel ez ellen szót, akkor ez elfogadottnak tekinthető. A román hatóságok tájékoztattak Dan Nika immunitásának meg.